Kedves kollégák, következő ülés elején ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét eh, bemutatjuk a következő ülésen, addig nem érkezik ellenvetés, úgy ezt elfogadjuk, és én ezt eljutatom az értékes eh, grémiumokhoz. Köszönöm szépen a kitartásukat, köszönöm a szolgáltatás munkáját, és mindenkinek eh, jó utat kívánok haza. Odi úr, ügyrendi kérdést szeretne felvetni? Igen, elnök úr,